ezzel megnyitom az Európai Parlament ülését. Az ülés elején nagy sajnálattal ö, tudatom, hogy Egon Krebs elhunyt. 1992 és 1994 között volt parlamenti elnök és karrierjének nagy részét Európa egyesítésére szentelte, ennek az ügynek szánta. Majdnem két évtizedig dolgozott az Európai Parlamentben, és most pedig egy perces néma csendet kérek. E, Köszönöm szépen. Ezen kívül tájékoztatom önöket arról is, hogy a részvét nyilvánítás számára egy könyvet nyitottunk, és mindenkit tisztelettel kérek arra, hogy írjon ebbe a könyvbe. Ahogyan önök is tudják, a szakszervezetek bejelentették, hogy sztrájkot szerveznek ezen a héten, szeptember 23-án, a csütörtöki napon. És ez érinti a közlekedést, méghozzá szerdán este 10 órától, szeptember 22-től. Ezen kívül azt is megtudtuk, hogy akár este 8 órakor megkezdődhet a sztrájk a szerdai napon, szeptember 22-én. Az elnökök konferenciája úgy döntött, hogy a parlament tovább folytatja munkáját, és a csütörtöki szavazás után zárjuk le csak az ülést. A vasúti közlekedés, illetve a légi közlekedést érinti a sztrájk, ugyanúgy, mint a buszokat. Számíthatunk tehát a közlekedési problémákra. Ezért elképzelhető, hogy nehéz lesz, illetve lehetetlen lesz